Liebe Kolleginnen und Kollegen! Tisztelt képviselőtársak! Május 12-i ülés szövegei és jegyzőkönyvvel rendelkezésre állnak. Van-e felvetés, ellenvetés ezekkel kapcsolatban? Úgy látom, nincs. Ahogy május a 12